témáról van szó, szeretném, hogyha megfelelő tisztelettel fogadnák a szavaimat. Tehát adok még önöknek egy percet, hogy helyet foglaljanak. Thank you. Thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Folytatjuk az ülésünket. Kedves kollégák, kérek egy kis csendet és tiszteletet, mert két nagyon komoly eseményre szeretném felvinni a figyelmüket, amelyek a közelmúltban történtek. Szeretnénk, hogyha Európai Parlamentként aggodalmunkat és együttérzésenket fejeznénk ki mindazok iránt, akiket ez érintett. Köszönöm a csendet. Október 30-án pénteken egy borzasztó tűz ütött ki egy bukaresti klubban, ahol 3-400 fiatal gyűlt össze egy koncertre. A legfrissebb adatok szerint legalább 46-an vesztették életüket, és 100-an a mai napig kórházban vannak, sokan kritikus válságos állapotban. Természetesen együtt érzünk a családokkal és az áldozatok barátaival. Szeretnénk tehát együttérzésünket nyilvánítani. Szintén nagyon rossz hír, és ezért szintén együttérzésünket kell kifejezni azon áldozatok családai iránt, akik az orosz repülőgép katasztrófa következtében vesztették el őket, 224-en haltak meg ebben a szörnyű katasztrófában. Colegi, doamna președinte, dragi colegi, am luat cuvântul pentru că am fost cel care a solicitat... Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert én hogy az Európai Parlamentben több európai parlamenti képviselővel valamiképpen álljunk ki azok mellett, az áldozatok mellett, akik október 30-án egy bukaresti diszkóban elveszítették életüket. Fiatalokról van szó, fiatalokról, mint jó magam is, sokan még most is életükért harcolnak, szolidaritást szeretném, hogyha kifejeznénk a román társadalom felé, hiszen nagyon nehéz helyzetben vannak. Szeretnék az összes tagállamnak köszönetet mondani, akik mindent megtettek azért, hogy segítsenek rajtunk. Köszönöm.